38,9 millió euró, tehát a terrorizmus prevenciónál. Ez azt jelenti, hogy 75%-os a felhasználás a terrorizmus prevenciónál. Ez azt jelenti, hogy vagy a szervezet bűnözés, vagy a terrorizmus megelőzésére szánt összegeknek ekkora hányadát használtuk fel. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy minden kérdésre választ adott. Akkor ezzel rátérünk a következő napi rendi pontra, a Frontexről szóló közös vitára. Ez a 4-es, 5-ös és 6-os napi rendi pont is, mert úgy döntöttünk, hogy a 7-es pontot nem vitatjuk meg, amíg a bizottságtól és a tanástól új információkat nem kapunk. Először a Frontex igazgatóját, ügyvezető igazgatóját, Lajtinen urat szeretném megkérni, hogy beszámoljon a 2010-es prioritásaikról. Buzutil úr, igen? Igen, elnök asszony, hagyd szakítson félbe. Ez a napirendi pont a 2010-es programról beszél, de Leitinen úr talán beszámolhatna arról is, hogy 2009-ben milyen munkát végeztek. Nagyon szeretnénk tudni, hogy az ügynökség milyen munkát végzett tavaly nem csak azt, hogy mit tervez idénre. Ezen kívül eddig nem kaptunk írásos tájékoztatót erről a munkaprogramról, úgyhogy nem tudtunk felkészülni erre az ülésre, és közele, legközelebb majd írásban szeretnénk ezt megkapni. Elnök, köszönöm Buzutil úr, teljes mértékben igaza van, és kiosztunk minden információt, amit készhez kapunk. Lightinen úr, üdvözöljük a bizottságunkban. Buzutil úr kérésére is kérem reflektáljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszöntöm a Libe szakbizottság tagjait, és minden jelenlévőnek nagyon sikeres 2010-es évet kívánok. Nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek ma, és bemutathatom a 2010-es munkaprogramunkat. Az egyik oka annak, hogy ezt a dokumentumokat ezt a dokumentumot írásban nem adtam be, az, az oka, hogy az igazgató tanács formálisan még nem fogadta el, mert az első ülésünk február másodikán lesz. Ennek eljárási okai vannak. Ezen kívül a 2010-es költségvetés sem fogadtuk el még. Ennyi szerettem volna mondani az időzítésről. Az előadásomat 12 különböző témára osztottam. Próbálok koncentrált lenni, és kiemelni azokat a pontokat, amelyek a legfontosabbak. A 2009-es eredményekről is beszámolok majd. Remélem, hogy Buzutil úr választ kap majd a kérdésére. De a hivatalos 2009-es jelentésüket később szétosztjuk majd. 2010-et illetően nagyon érdekes évünk lesz. A Lisszaboni szerződés, Stockholmi program mint napirenden szerepelnek, illetve a Frontex működési szabályzatát is módosítjuk a bizottság javaslata alapján. Ebben persze részt vesz az Európai Parlament is. Ez kihívás, és új kihívásokkal is meg kell küzdenünk. Hagy kezdjem azzal, hogy mik a céljaink a Frontexnél. A tudatosság, ezt szeretnénk javítani, a gyors válaszadási készség, az interoperabilitás kiépítése, ezen kívül a teljesítmény fokozása. Ami az értékeinket illeti, az emberies hozzáállás, nyílt kommunikáció, professzionalizmus és megbízhatóság az értékeink, ezt figyelembe veszük az éves programunkban is, és az ügynökség stratégiájában is. Hagy említsek néhány adatot a külső határokról, nem tudom, természetesen 2009-től kezdve a teljes képet megmutatni, az elmúlt három hónap adatait még nem elemeztük, de 2009 első háromnegyedét tekintve ezek az adatok. Az illegális belépés, illetve visszafordítás 165.700 esetben fordult ez elő. Ez csökkenést jelent 2008-hoz képest, még hozzá egy 22%-os csökkenést. Ami a megoszlást illeti. Ne felejtsük el, hogy minden második esetben, amikor illegális átlépésről, illetve visszafordításról van szó, szárazföldi határon történik-e ez. A többi eset 24-26 százalékban megoszlik a tengeri határok és a légi kikötők között. Tehát így oszlanak meg az esetek. Ami az illegális tartózkodásokat illeti, 251.700 esetet azonosítottunk be. Ez egy 30%-os csökkenést jelent. Hamisított dokumentumok majdnem 10.000 ilyen esetet tudunk. Ez még nem a teljes szám, hiszen tudjuk, hogy ez az egyik legelterjedtebb működési mód, az illegális bevándorlás területén. Jó dolog az, hogy több mint 15%-kal több elősegítő bűn részest fogtunk el, mint tavaly. Ezen kívül a menedékesek 15%-kal nőtt a számuk, 163 ezer. Tehát láthatjuk, hogy ez a szám nem olyan nagy. Mi inkább inkább arra koncentrálnánk, hogy kik azok, akik hamis indokkal kérnek menedéket. Ami a geográfiai megoszlást illeti, nézzék a buborékokat. A zöld buborékok jó hírt jelentenek, a narancssárga egy státuszkód, a vörös buborékok pedig rossz hírt jelentenek. A következő látható. Kanári-szigetek. Drasztikusan csökkent az illegális bevándorlás 2008-ról 2009-re. 2009-ben összesen kevesebb, mint 3000 illegális belépés történt. Ez nagyon nagy eredmény, mert korábban 30 ezret regisztráltunk évente, tehát kevesebb, mint a 10%-ára csökkent az illegális belépők száma. Olaszország, Málta, a mediterráneum középső része, csak egyedi eseteket tudunk, és itt követjük, hogy ennek milyen hatása lehet. Itt az a helyzet kulcsa, hogy egy kétoldalú egyezmény lépett életbe Líbia és Olaszország között a határellenőrzésről. Egyértelműen az eredménye most már. Ez azt is jelenti, hogy a fő aggodalmunk Görögország és Törökország között húzódott tengeri határ. Ez a legnagyobb kihívás az EU számára. Itt a tendencia számokban kifejezve ugyan pozitívabb, de ha azt tekintjük, hogy önmagában véve mekkora az illegális belépés, ez aggasztó. Ha összehasonlítjuk ezeket a célterületeket, mi a közös nevező? Görögzött és a Mediterráneumban nem létezik strukturális együttműködés harmadik országokkal. Ez az egyik fő kihívás a Frontex számára most, hogy végre ilyen működő szerződéseket hozzunk létre Frontex és Törökország között. Ezen dolgozunk most. Akkor tekintsük a keleti szárazföldi hatásokat, szárazföldi határokat. Oroszországból, Ukrajnából, Moldovából, Ukrajnán keresztül érkeznek a közép-európai államokba az illegális bevándorlók. Ezek a fő irányok. Nem említettem korábban, de talán tudják, hogy Albániából Görögország felé illetve Törökországból Görögország felé szárazföldi határon nagyon magasak a számok. Itt ezen a dián láthatják, hogy a keleti határoknál mi történik. Szeretnék rámutatni néhány különös következményre, mint közép- és a kelet-európai országok között, mind a nyugat-balkánon. Az afgán nemzetiségűek illegális bevándorlása a fő kérdés, amit figyelemmel követünk. ez az egyik olyan dolog, amit szeretnénk nagyon ellenőrizni, hogy valójában milyen nemzetiségűek azok, akik illegális bevándorlást kísérelnek meg. Nem igazán vagyunk meggyőződve róla, hogy valóban ilyen nemzetiségűek-e. Szerintünk például Törökország és Görögország között az illegális belépőknek kevesebb, mint 10%-a valóban olyan állampolgár, mint amit állampolgárságként beval. Valahogy erre megoldást kell találnunk, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy milyen állampolgárok ezek az emberek, milyen nemzetiségűek. Ez egy áttekintés a 2009-es eredményekről. Most már sokkal jobban tudjuk, hogy mi történik a külső határokon, mik a kihívások, miért történnek ezek a trendek, mi rejlik mögöttük mi a legelterjedtebb működési mód, hogyan vesznek részt a hálózatok ebben. Egy nagyon fontos szám a felfedezett csempészek, embercsempészek száma. Együttműködünk a határőrökkel és az Európollal, hogy felgöngyölítsük ezeket a szervezeteket, akik kihasználják az embereket arra, hogy az illegális bevándorlást elősegítsék. Ami a csempész akciókat illeti, ezek száma növekedett, de hogyan találhatunk, hogyan találhatjuk meg ezeknek az okait? tudjuk, hogy a határellenőrzés nem a fő válasz erre a kérdésre. A Kanári-szigeteket, a Mediterráneum központi részét, a keleti határokat illetően és a Nyugat-Balkánt illetően azért a határellenőrzés hozzájárult ahhoz, hogy pozitív irányba mutassanak az eredmények. Ez egy általános áttekintés 2009-re. A részletet, a részleteket írásban kapják meg az éves jelentésben később. Ez azt jelenti, hogy a 2010-es kihívások azzal kapcsolatosak, hogy még operatívabbak kell, hogy legyünk, még jobban fel kell, hogy mérjük a helyzetet, és jobban ki kell használni a tagállamok technikai arzenáját, eszközeit, és a valós állampolgárság feltárása is igen fontos munka. Ez egy kulcsfontosságú terület, ugyanis hogyha nem tudjuk, hogy honnan jönnek az emberek, akkor nagyon nehéz megfelelő módon elni a helyzetet, megfelelő eszközöket találni. Szeretnénk tovább harmonizálni és interoperabilisabbá tenni a tevékenységeket, a külső országokkal jobban együttműködni. Fogok néhány szót szólni később a külső országokkal való együttműködésről is. Most hadd térjek rá a működési intenzitásra. Nagyon szívesen bemutatom ezt önöknek 2006 óta, mennyit fejlődött a munkánk tavaly szerényen terveztünk az operatív tevékenység növekedésének tervezésekor, de végül 73%-os növekedés következett be. 2009 és 2010 között pedig már a terveinkben is szerepel, hogy 24-25 százalék lenne a működési intenzitás növekedése továbbra is e, megvan a képességünk arra, hogy aktívabbak legyünk, feltéve, hogy a tagállamok szándéka is meg lesz. A képzés nagyon fontos terület, reflexiós és összehasonlítási területként említeném, hogy a Frontex által koordinált képzési rendezvények hogyan alakulnak, és eh, milyen kilátások vannak az elkövetkező évben. Jelentős eh, növekedés várható a képzési tevékenységben is. Ez az az út, amit követni fogunk 2010-ben, tehát most pedig egy pár szóban hadd számoljak be a technikai felszerelésekről nem szeretjük annyira már a szerszámos láda, vagy eszköztár, toolbox kifejezést. Tagállamok által tulajdonolt eszközökről van szó, amelyek közös műveletekhez használhatók, hogyha a feltételek teljesülnek ezt hívják kráténak, a tagállamok szándékán múlik, nincs kötelezettségük, hogy be is vessék ezeket az eszközöket. A Frontex számára az egyik prioritás ezen a területen az, hogy a műveleti kiadások 60%-a alapvetően arra szolgál, hogy a vendéglátó ország kiadásait ö, megtérítsük, nem a többi résztvevőjét, hanem azokét, akik vendégül látják a ö, gyakorlatokat. Szeretnénk, hogyha ö, ebben az évben többen is részt vennének ezekben a gyakorlatokban, hiszen nagyon magas ez a, ez a százalékos arány. Mindenképpen figyelembe kell ezt venni, amikor a Frontex készlet gazdálkodásáról beszélünk a jövőre vonatkozóan. A gyors intervenciós egységek, határegységek esetében a 2007-es rendelet alapján működünk a sürgős esetekben. A Rebit egységek kiképzését végezzük, illetve gyakorlatokat tartottunk eddig. 2007-től évi két gyakorlatot tartunk, 2009-ben is ez volt a helyzet. 2010-ben is két gyakorlatot fogunk szervezni. Annak érdekében, hogy a tagállamok készenlétét teszteljük, hogy mennyire tudják bevetni ezeket az egységeket. Igen, akkor itt be is fejezem lassan. Néhány szóban még a tengeri határon végrehajtott műveletekről megvan már ugye az állandó struktúra, az európai járőr hálózat, és a tagállamok együtt szervezik napi műveleteiket, a kód nevük, ezeknek a műveleteknek az előző szlájdon szereplő buborékok nevének felel meg. Kanári-szigetek lesz a helyszíne az egyik műveletnek, és itt látható a többi is. Tehát Héra, a Kanári-szigeteken áprilistól decemberig a tervek szerint, ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy az előző években is folyt itt már művelet. A földközi tenger középső részén a Kronosz kód nevű művelet zajlik majd. Ez az egyik legfontosabb művelet, áprilisban indul, októberig tart. Ez a csúcs szezon a kockázat elemzések szerint, illetve a történelmi adatok is ezt támasztják alá. Itt hát a előzetes visszatérítési folyamat fontos, igazoltatás, személyazonosság feltárása, járőrözés, interjúk lebonyolítása. Ami a Görögország és Törökország közötti tengeri határt illeti, nagyon fontos ez, sőt jelenleg ez a legfontosabb terület, különösen figyelembe véve a 2009-es műveleteket, egy állandó tevékenység várható 2010-ben mire fordítjuk a forrásokat, ne rökönyödjenek meg ezeken a számokon, majdnem 10 millióval, 26 százalékkal csökkentjük a tengeri műveletek költségét a következő okoknál fogva. Először is most már pontosabban tudjuk a költségeinket, megbízhatóbban tudjuk a kiadásainkat tervezni. Így az kötelezettségvállalások és kifizetések most már jobban összhangban lesznek egymással. A különböző aspektusokat jobban figyelembe tudjuk venni. És a korai visszatérési segítségnyújtás fontos itt még. Most már kezd egyensúlyba kerülni a tevékenység. Többet akarunk teljesíteni, kevesebb pénzzel, ez a fő mondani valónk. A szárazföldi határokon, illetve fontos beléptető helyeken zöld határon és határállomásokon is zajlanak műveletek, a Jupiter és a Poseidon, a két nagyon fontos, van egy Mars kód nevű műveletünk is, egyfajta tartalékot képez ez, hogyha valami sürgős probléma merül fel. A Jupiter és a Poseidon a két legfontosabb művelet, itt kell a gáz nyomnunk elsősorban. Az állandó műveleteknél három fő koncepcióra építünk. Az egyik az utasforgalom, a Hammer és a Hubble esetében az útvonalakra összpontosítunk, illetve a különböző nagy légikikötőkre. És mint említettem, megfelelő tartalékokkal rendelkezünk az előre nem látható eseményekhez. És megvan a fókuszpont a légikikötők esetében is. Ami a szárazföldi fellépést illeti, itt a források ugyanúgy alakulnak, mint tavaly a légikikötőknél is, ami pedig a visszatérítést illeti, a kitoloncolást, növekszik a tevékenység, illetve a belső együttműködés mostantól a Frontex költségvetésből finanszírozzuk ezt a tevékenységet, nem más közösségi keretekből. Repülőgépeket fogunk bérelni kisebb repülőgépeket ehhez a tevékenységhez, és ami a határőrségek tevékenységét illeti, képzési prioritásunk, hogy jobban értsék mindenütt az emberi jogi és alapjogi szempontokat a műveletek elvégzésekor. Forrásmegosztás, itt a toloncműveleteknél jelentős a növekedés az előző évhez képest. Ugye említettem a döntést, aminek ez a következménye. Igen, igyekszem befejezni, igyekszem. Képzési tevékenységek, illetve kutatásfejlesztés gyakorlatilag a 2009-es szinten és ami a munkatársak képességeit illeti, nos, 300-hoz fog közelíteni a létszám, növekszik a létszám. 2009-es költségvetésnél valamivel alacsonyabb lesz a 2010-es költségvetés, az a jó hír, hogy két harmadát a költségvetésnek operatív, műveleti célra, és csak harmadát administratív célra fordítjuk. Itt látható, hogy hogyan oszlik meg a kiadásunk. Az egyik kulcsfontosságú kérdés a jövő évben, de következő évben a szakosodott ágazati tevékenység kialakítása pillanatnyilag egy megvalósíthatósági tanulmányt végeznek, és most azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Az az elképzelés, hogy négy regionális hivatalt hozzon létre a Frontex az elkövetkező három év során. úgy gondoljuk, hogy egy szerény pilotprojekttel kezdenénk, aztán a tapasztalatok alapján megvizsgálnánk, hogy hogyan működhetünk a jövőben. Az operatív feladatokra, a hírszerzésre e, fogunk alapozni, és mint említettem, a regionális lefedettség a lényeg együttműködés a külső országokkal, ez az utolsó szlájdom. Kérem, hogy még, ez, még erre legyenek türelemmel, nagyon fontos ez az aspektus, nagyon fontos a harmadik államokkal való együttműködés, az összes keleti szorsz, szomszédországgal Oroszország, Belarus, Ukrajna, Moldávia, Grúzia aktív együttműködés van, ugyanúgy, mint a nyugat-balkáni országokkal, mindegyikükkel van már munkamegállapodásunk. Nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy Törökországgal is kialakuljon ez a megállapodás, és természetesen, következetesen erőltetjük a elmozdulást Marokkó, Tunézia, Líbia és Egyiptom vonatkozásában, és ezzel zárul az előadásom. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönjük szépen, Lajtinen úr! Úgy tűnik, hogy az ötös napi rendi pontot is kimerítette már a hozzászólásával, úgyhogy akkor megadnám a szót a kollégáknak. Hatan vannak a hozzászólók listáján, már heten, nyolcan, és még sokkal többen úgyhogy meg fogom majd adni a szót, de elég kevés időnk van, hiszen még a hatos napi rendi pont is hátra van, és még a hatost is le kellene zárnunk körülbelül fél óra alatt. Nem is tudom, hogy miért kellene ezt ilyen gyorsan lezárnunk, hiszen elvileg öt órára volt kiírva. A szavazás miért változott ez meg? Ja igen, hát itt van még egy betoldott napirendi pont a hosszú távú vízumokra. Jó, akkor ezért kell egy kicsit hamarabb befejeznünk ezt a vitát. Mindenkit arra kérnék, hogy egy percben kérdezzen, és akkor mindenképpen lesz időnk magára a vitára is. Elnézést kérek emiatt. Borgézió, hogy hölgy vagy úr, azt nem tudom, illetve nem mondja az elnök azt, hogy Borsellino, Borsellino asszonyé lesz a szó. Hát Lámbridis úr ült ott tavaly, de akkor most megadom a szót a hozzászólónak. Lájtinen úr, köszönöm szépen, hogy eljött, és két rövid kérdést szeretnék feltenni. Az első arra vonatkozik, hogy 2010-ben növekszik majd az aktivitás, a tevékenységek száma. Itt vannak ugye a kísérleti tervek, amik nem feltétlenül aktív tevékenységek. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen típusú kísérleti projekteket terveznek 2010-re. Ez nem volt benne egyértelműen a prezentációban. A második kérdés pedig a Törökországgal folytatott tárgyalásokra vonatkozik. Szeretném tudni, hogy hogy haladnak ezek a tárgyalások. Mindannyian tudjuk, hogy vannak Frontex helikopterek, ezen a területen, és kaptunk bizonyos üzeneteket a török hatóságoktól, amelyek arra vonatkoznak, hogy állítólag ezek a helikopterek megsértették a török légteret. Hát szerintem ez eléggé aggályos, hiszen a törökök talán a tárgyalásokat arra használják fel, hogy a Frontexet olyan dolgokra kényszerítsék, ami nem a Frontex tevékenységi területe. Tehát itt nem arról van szó, hogy az EU határait kellene védenünk, hanem itt migrációs kérdésekről van szó. Azért van ott a Frontex. Ami pedig Görögország szuverenitását illeti, ezzel kapcsolatban is szeretném megkérdezni, hogy hogyan állunk most. Tehát a, mik a kísérleti projektek, mi történik most Törökországgal, jó lenne, hogyha ezt elmondaná, illetve hogy a görög hatóságokkal és konkrétan a görög kormányjal milyen tárgyalásokat folytattak az általán feltett kérdésben. Köszönöm szépen. Hát én magam látok itt egy óriási órát a képernyőn, remélem, hogy ezt mindenki látja. Ez alapján kéretik az egy percet betartani. Látford asszony következik, és utána Morales úr. Látford bárónő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen Lightinen úrnak, hogy eljött. Tulajdonképpen azon gondolkoztam, hogy a Frontex tevékenységeire mennyire teszik lehetővé az ön számára, hogy különböző politikai válaszokat tudjanak elkészíteni és elküldeni az Európai Bizottság, illetve az Európai Tanács felé. Megkaptuk öntől ezt a nagyon érdekes dokumentumot, és itt beszélünk a legális migráció és a gazdasági válság kapcsolatáról. Itt azt látom, hogy nagyon komoly korlátozások léptek érvénybe akkor, amikor az első gazdasági válság volt a 70-es években, és ez folytatódott a 80-as években is. De utána beszélünk itt a hamis menedékkérelmekről, hát az ezek közötti kapcsolatra szeretnék rákérdezni. Jó lenne, hogyha ezeket a problémákat összekapcsolnánk, és valamilyen konzisztens és koherens migrációs politikát is választ adnánk ezekre a kérdésekre. Nem tudom, hogy most tud-e nekem választ adni, de remélem, hogy azért kapok valami választ. Ezen kívül azt is elmondta az imént, hogy a görög-török határon erősödik a nyomás, a migrációs nyomás, és ez tulajdonképpen a libiai megállapodással is kapcsolatban áll. De hát szeretném én megkérdezni, követi ön, hogy mi történik Líbiában? Beszélt ugyanis arról, hogy milyen céljai vannak a Frontexnek. Az elnök azt kéri a hozzászólatól, hogy most már fejezze be. Látford asszony, az a kérdésem, hogy azok a személyek, akiket visszaküldenek, azoknak a jogaival nem élnek utána vissza? Elnök, hát elnézést kérek, hogy megszakítottam önt, de nagyon kevés időnk van, Morales úr. Köszönöm a szót, Szofi, nagyon rövid leszek. Egy mélyebb kérdést szerettem volna feltenni, de azt hiszem, hogy a Schengeni határkóddal kapcsolatban majd a következő napi rendi pontnál foglalkozunk. Ott nagyon alapvető kérdéseket kell feltennem. Körülbelül azokat, amiket Ludford asszony az imént elmondott, úgyhogy megtartom ezt a hozzászólásomat a következő ponthoz. De a Frontexnél is kérdeznék valamit. A bizottsággal beszéltünk már arról, hogy a Frontex milyen módon működik, és tulajdonképpen kiderült, hogy nagyon kevés lehetősége van a Frontexnek, és hogy a Frontex finanszírozása eléggé korlátozott, és azt szeretném megkérdezni, hogy ez a helyzet hogyan fog javulni, itt egyszerűen jó akaratra van szükség. És azt is szeretném megkérdezni, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek jobban működnek, vagy vannak-e esetleg olyan tagállamok, ahol nem feltétlenül humanitárius célra használják fel a pénzeket? Köszönöm elnök. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy ez olyan kérdés, amit többször felmerült, de mindenkitől azt kérném, hogy nézzék már az órát. Keller asszony, aztán Klász úr, és utána Lejtinen úr válaszol majd. Keller asszony. Köszönöm szépen, szeretném kiegészíteni Ludford asszony kérdését. Tudják önök, hogy mi történik azokkal a személyekkel, akiket visszaküldenek Líbiába, vagy akárhová máshová? Tudják? És azt figyelembe veszik, hogy a Frontex egyik alapvető célkitűzés, hogy az emberi jogokat figyelembe tudjuk venni. Hát ezzel a célkitűzéssel kapcsolatban sikeresek vagyunk, vagy sem? Ezen kívül azt is szeretném megkérdezni, hogy Megvizsgálták önök, hogy a Frontex munkatársai az elmúlt nyáron például hogyan dolgoztak? És lenne egy költségvetési kérdésem is. Beszéltünk arról, hogy 50%-a a migránsoknak földi határokon keresztül érkezik, és akkor hogyan kell elosztani a pénzt a földi határok és a tengeri határok között? Hát lehet, hogy egy kicsit bonyolultabb a helyzet, hiszen mondjuk tengeren több életet kell megmenteni, és akkor arra ezért több pénzt kell fordítani. Hát ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen, Klász úr következik, és utána pedig Leitinen úr maximum két percben válaszolhat. Dank u, mevrouw de voorzitter. Eh, dank u, mevrouw de voorzitter, meneer Leitinen. Ik heb een specifieke vraag over... Köszönöm szépen. Egy konkrét kérdést eh, szeretnék eh, feltenni. Egy olyan országgal kapcsolatban, amint ön elegánsan külső országként említett, nem külső államról van szó, hanem egy jelölt államról, Törökországról. Frontex nem, nek nem sikerül együttműködési megállapodást kötnie Törökországgal. Törökország tranzitország is, nem csak tiltott bevándorlók származási országa, Furcsa, hogy ha itt problémák vannak, valószínűleg politikai szándék hiányzik az ország részéről, a jelölt állam részéről. Hadd kérdezzem meg, hogy ön hogyan látja a perspektívákat, és mikorra valósulhat meg a megállapodás, illetve mit ajánl ön a bizottságnak és a parlamentnek? Köszönöm, mielőtt Lajtinen urat megkérem, hogy válaszoljon. Nos, tudják, hogy csak 60 perc van egy órában, és csak egyszer lehet őket felhasználni. Most nagyon érdekes és nagyon részletes előadást tartott ön a, említettem az előbb, hogy Koajó lehet, hogy segítségünkre siet, mert lehet, hogy nem jön a következő napi rendi pontnak ő a felelőse, de állítólag mégiscsak jön. Szóval a hatos ponttal együtt van még 20 percünk, hogyha akarják én csak azt kérem Latinen úrtól, hogy röviden beszéljen, rengeteg ideje volt az előadása megtartására. Aki a lista végén van, ugye mindig panaszkodik. Buzutil úr, ügyrendi kérdés. Nagyon rövid tiltakozás. Szerintem nem így kellene a dolgokat intézni, elnök asszony egy ritka alkalom, ugyanis Leitinen úr nem volt itt már hosszú ideje, és szerintem megfelelő és részletes válaszokat kell, hogy kapjunk a kérdéseinkre. Ez az értelme annak, hogy ezt az ülést erre a témá, ennek a témának szenteltük. És hadd emlékeztessem elnök asszony, hogy ötig terveztük ezt a témát. Nem hiszem, hogy nem értem, hogy miért kellene most 15 percről lemondanunk. Buzutil úr, ön is itt volt, amikor a napirendet elfogadtuk. Nem én eltottam össze a napirendet néhány témát töröltek belőle, ennyi időnk van, nem az én döntésem, választásom volt ez. Most azt kérem Lajtinen úrtól, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden próbálok fogalmazni. Összefoglalom és össze kötöm majd a kérdéseket. Először is a prioritásokkal foglalkoznék. A Törökországgal való megállapodás kérdésében nincsenek illúzióink az EU tagállamok és a harmadik országok között kötött megállapodások nem oldják meg a politikai nézeteltéréseket. Mi nem foglalkozunk politikai kérdésekkel, mi csak a működéssel, az operatív résszel foglalkozunk, kockázatelemzést végzünk, azzal foglalkozunk, hogy hogyan tudunk együttműködni a képzésben, kutatásban, fejlesztésben, és azzal, hogy a határ két oldalán hogyan vehetnek részt a kollégák együttes közös gyakorlatokon illetve műveletekben.

Ilyen megállapodáshoz kellene Törökországnak csatlakoznia. A szakmai szintű előkészítés a végső stádiumba jutott, és most már nagyon hamarosan várható, hogy lezárul a tárgyalás, és kialakul a megállapodás végleges formája. Természetesen a különböző tagállamok és európai intézmények érdekeit is érintik ezek a megállapodások. Nagyon odafigyelünk ezekre a szempontokra. A pilotprojektek gyakorlatilag gyakorlatilag az új műveleti modell tesztjét képezik. Például az Európai Járőrszolgálat és pilotprojekt volt először, aztán a közös Hubble művelet is először pilotprojekt volt, kísérleti projekt, mielőtt operatívvá vált. Ami az olasz-líbiai megállapodás alapján történő deportálás vagy ö, ö, kitelepítés ügyét illeti. Természetesen nagyon odafigyelünk erre. Ö, ami az EU tagállamok és külső országok közötti bilaterális megállapodásokat illeti a Frontexnek nincs olyan jogköre, hogy ö, vizsgálhassa, hogy mi történik és mi nem, mi nem nyomozó hatóság vagyunk. Minden esetre ö, amiről hallunk, amiről értesülünk, azzal kapcsolatban megpróbáljuk kideríteni, hogy valójában mi is történt, és a megfelelő európai intézményhez fordulunk, hogy az EU jogszabályok betartásáról meggyőződhessenek. Ami a költségeinket illeti, egyértelmű, hogy a tengeri határőrizet a legdrágább, hajókat, repülőgépeket használunk, és lehet szó 5-6 ezer eurós rezsiről óránként. Ugye nem olyan határok ezek, mint a repülőterek, vagy a szárazföldi határok sokkal drágább az őrizetük. Végül pedig a tagállamok részvétele a közös műveletekben. Megint csak azt mondhatom, hogy pozitív elmozdulást tapasztalható a részvételüket tekintve is, sikerült eh, az operatív tevékenységet eh, növelni, de szeretném hangsúlyozni, hogy a teljes Frontex operatív költségvetésnek a 60%-a a honos ország költségeinek megtérítését szolgálja. Ez egy fontos téma, amivel foglalkoznunk kell, amikor a Frontex eszközök beszerzése felmerül. amikor elkezdődik erről a gondolkodás. Remélem, hogy minden fontos témát felsoroltam, és megpróbáltam minél összefogottabban válaszolni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, még nyolc hozzászóló szerepel a listámon. Kérem, legyenek rövidek. Hennis asszony. Köszönöm szépen, gyors leszek. Törökországra visszatérve. A múlt évben is ugyanezt hallottuk most azt mondja, hogy Törökországgal véglegesítették az együttműködést. De pontosan miért nem írja alá Törökország? Ugyanezt mondta tavaly is, és most megint ugyanott tartunk. Ami a költségeket illeti pozitív fejleményeket nem láttunk, pedig ez nagyon érzékeny kérdés. Tehát legyen egy kötelező mechanizmus, hogy a tagállamok részt kell, hogy vegyenek a Frontex támogatásában. Ezen kívül úgy gondolja-e, hogy a hajózással kapcsolatos, hajóhatárokkal kapcsolatos egyezményhez lesznek irányelvek? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Leitenen úr szolidaritásról és emberiességről beszélt, aztán a Kronoszról. Ő azt mondta, hogy a probléma egyre inkább fokozódott ezen a területen, hiszen Líbia és Olaszország között a kétoldalú egyezményt aláírták. Hiszen itt a menekülteket úgy térítik vissza, hogy nem azonosítják be őket. De akkor hogy beszélhetünk itt szolidaritásról? Hol van itt a humanitás? Az, hogy valakinek a nemzetiségét beazonosítsák, Hát én nem tudom, a Frontex hogyan akarja ezt elérni a jövőben. Hogyan akarják ezt elrendezni? Az Európai Unió Líbiával aláírt egy egyezmény. és nem is tudjuk, hogy mi a tartalma. Köszönöm, Alfano asszony. Buzutil úr. Igen, két kérdésem van továbbra ezzel a témával kapcsolatban a Frontex igazgatója tanácsolná -e azt, hogy a tagállamok önkéntesen vegyenek részt a kráterben? Igen vagy nem? A második kérdése. A Rabbit-et is említette, ezzel kapcsolatban képzik az embereket, de úgy tűnik, hogy sosem éltek ezzel az eszközzel. Miért? Ez egy haszontalan kezdeményezés? Hogyan lehetne ez hatékony? Csodálatosan rövid. Van de Köszönöm, elnök asszony. Két kis kérdésem lenne. A második diát illetően. Azt mondja, hogy 165.700 ember volt illegális bevándorlás, és ez csökkenést jelentett. Jó, ezek azok, akiket felfedeztek. Hány embert nem kaptak el? Nagyon jó a csökkenés, a 22 százalék, de mi van akkor, mi van azokkal, akiket a Frontex nem értettem? A másik kérdésem. Illegális határátlépés és belépés megtagadása. Hát a belépés megtagadás az egy hivatalos dolog. Az illegális határátlépés viszont, ahogy a neve is mutatja, illegális. Úgyhogy hogy került ez a két dolog egybe? Ebből a számból mennyi illegális, és mennyi belépés visszautasítás? Elnök, köszönöm, Flótrasszony. Igen, ha jól értettem, akkor ön azt mondta, hogy az ön véleménye szerint, a beséseik szerint a tiltott bevándorlók Nak csak 10%-a valja be, hogy mi a valós állampolgársága. Ö, kérem, hogy mondja el, hogy mire alapozza ezt. Aztán egy második dolog, hát nagyon hozzávetőleges volt az, amit mondott a nemzetközi szerződésekről, a Genfi egyezményről például csak annyit mondott, hogy képzéseket tartanak, hogy az alapjogokról jobban értesüljenek a kollégák. Esetleg pontosabban is szólhatna arról, hogy önöknek bizony a nemzetközi jogot be kell tartaniuk minden művelet során, és ebből a szempontból hogyan lehet a 2000 2010-es program keretében jobban teljesíteni, annak érdekében, hogy az operatív egységeik jobban megfeleljenek a nemzetközi jogi követelményeknek. Lightinen úr. Köszönöm szépen. Még egyszer azzal kezdeném, hogy mi a helyzet a Törökországgal való megállapodás ügyében. Ugye kettőn áll a vásár itt is, meg kell állapodni ahhoz, hogy megállapodásunk legyen már említettem, hogy a technikai előkészítésben már elég nagy utat tettünk meg, és elég jól megértjük egymást, az együttműködés területét jól körülhatároztuk, jól meghatároztuk, körülhatároltuk, információcsere, egyes kutatási fejlesztési területek, és hogyan tudunk együtt fellépni műveleti téren. Nagyon operatív dolgok ezek. Semmiképpen nem akarjuk a nyitváló kérdéseket mi megoldani. Mi nagyon praktikusan szeretnénk együttműködni. Ami a kulcskérdést illeti, az eszközeinket, az, hogy kötelező legyen a részvétel, vagy nem, az, hogy legyen-e saját felszerelésünk, vagy ne. Nos, úgy gondolom, hogy pillanatnyilag nem lenne bölcs, ha drasztikus lépéseket tennénk abból a szempontból, hogy mennyire kötelező jellegű a közös műveletekben való részvétel a tagállamok számára. Szeretnénk úgy végezni ezt a munkát, ahogy eddig is végeztük pozitív biztatással, aktívabbak vagyunk, próbáljuk elérni, hogy a tagállamok jobban értsék, hogy mekkorák az európai kihívások. Sokkal inkább a mézes macagot, mint sem a furkós botot használnánk. Minden esetre szeretnénk függetlenebbek lenni abból a szempontból, hogy tudjunk reagálni, ha olyan helyzet alakul ki. És itt jön be a képbe az a kérdés, hogy jó lenne, hogyha a Frontex rendelkezésére állnának olyan eszközök, amelyeknek a bevethetőségében százszerzalékig biztosak lehetünk. Tehát egy adott időben a legfontosabb műveletre tudjuk fordítani ezeket. Mert hát egyfelől bíztatjuk a tagállamokat, hogy aktívabban vegyenek részt a közös műveletekben, ugyanakkor jó lenne, ha lehetővé válna a Frontex számára, hogy saját felszerelése legyen bizonyos mértékig, hogy az operatív kapacitása jobb legyen. A rabitok. A rabitokat sürgős bevetésre hozták létre. Miért sürgős bevetésű eszközök ezek? Azért, mert ilyen esetekben a részvétel kötelező. Tehát ilyenkor más a küszöbb, ilyenkor magas a végrehajtási szint, ugye különleges, kivételes, sürgős esetekről van szó. Ami a gyakorlatokat illeti, évente kétszer szervezzük őket, 700 szakember van benne ebben az egész poolban, és nagyon hasznos ez, mert tudjuk, hogy hogyan tudjuk őket utána bevetni. És még egy fontos dolog, a rapid poolban a 700 részvevő szakember egyben az önkéntes alapon működő poolnak is tagja, úgyhogy akik a rendes közös műveletekben rendszeresen részt vesznek, azok megegyeznek azokra a személyekkel, akik a sürgős esetekben vethetők be. Ami a rabit gyakorlatokat, képzéseket illeti, itt azokat az eljárásokat teszteljük leginkább, amelyek azt teszik lehetővé, hogy nagyon gyorsan bevessük ezeket az erőket. Az FGST esetében és a Rabbit esetében is nagyon fontos lenne, hogy a rendelkezésre állás megfelelő legyen. Annikem kollega nagyon fontos kérdést tett fel, nagyon szeretném, ha tudnék rá válaszolni. Ugye mekkora látencia a bűnözésben? Hát mindig ezzel foglalkoznak ugye bűnöldöző szervek, megbízható becslésekre lenne szükség a látens bűnözést illetően. Nagyon sokat foglalkozunk ezzel. Ugye a tagállamok határőrizeti rendszerének sérülékenységéről van szó. Fontos, hogy a tagállami rendszereket jól tudjuk értékelni de legalább tíz évig fog tartani, amíg minden ö, problémás területen javítani tudunk, és ö, mire látjuk azt, amit nem látunk most. Hát ö, azt hiszem, egyelőre ennyit tudok mondani a kérdésekre. A, elnézést! Elnök asszony, az én kérdésemre még nem kaptunk választ. a jó rendben az alapjogokkal kapcsolatban. Hát nagyon gyakran kapunk ilyen kérdéseket, hogy hogyan reagálunk, meg hogyan kellene reagálnunk az állítólagos jogsértésekre, ilyen hasonló esetekre. Hát nagyon őszintén kell, hogy kezeljük ezt a kérdést. A határőrizet magában hordozza az ilyen állításokat, vádakat. A helyzeten megfelelő képzésekkel tudunk javítani, műveleti tervekkel tudunk javítani, de abban biztos vagyok, hogy nem oldható meg a helyzet könnyen, ugye mi nem nyomozunk, van egy jelentéskészítési mechanizmusunk, Frontex közös műveletekről, hogyha az európai jog megsértéséről kapunk bejelentést, akkor mindig az érintett testülethez fordulunk, az Európai Bizottsághoz többször fordultunk ilyen esetekben. Hát ezeket a kérdéseket nagyon komolyan vesszük, de el kell, hogy ismerjük, hogy nem feltétlenül ez a szerepünk, tehát a saját szerepünkön belül tudunk csak eljárni. Ugyanez a helyzet a tagállamok és külső államok együttműködésével, mondjuk Líbia és Olaszország vagy Törökország vonatkozásában. A Frontexnek nem az a ö, mandátum, hanem az a feladata, hogy megmondja nekik, hogy mi lenne a helyes olyan esetekben, amikor nem vagyunk részes felek vagy szerepvállalók. De általánosságban, ami az emberi jogok teljes tiszteletben tartását illeti, hosszabb távon foglalkozunk ezzel. Minden egyes képzési tananyagnak fontos része ez a téma, és szeretnénk további biztatást adni, és tovább javítani a helyzetet a képzés révén a jövőben, és jobban felkészíteni a határőrségeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még hárman szeretnének hozzászólni. Nekem el kell mennem. Látom, meg egy negyedik hozzászólónk is lesz. Átadom az elnökséget Jakulino úrnak, úgyhogy most ő igazgathatja önöket. El kell mennem, ezt bejelentettem az elején, úgyhogy el kell hogy búcsúzzak, és köszönöm Lightinen úrnak. Tavares úr, ügyrendi pont? Uh, uh, maybe we... Igen. Talán még a kezdés előtt kaphatnánk egy leírást arról, hogy kik a hozzászólók. Én emeltem föl a kezem másodjára vagy harmadjára. Nem tudom, azt hittem rajta vagyok a listán. Elnök, elnézést, <clears throat> általában mindenkit észreveszek, de hát néha előfordul, hogy nem. Mindent megteszek. Jakulino úr, öl az elnök. Ez önnek és nekünk is segítene, ha ez így lenne. Bene, io sostituisco la, la, la la Antueld. Continuiamo nelle nostre attività. Akkor Sophie Intfeld helyébe lépek. Vannak még, akik szót kértek. Encsúr, öné a szó.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 Ön úgy gondolja, hogy a harmadik országoknak létrehozott kiegészítő alap a közös vizsgálatok számára jó elképzelés lenne? Köszönöm. Elnök, akkor megismételném a kérdést, az én kérdésemet is. Ön négy fő elemet, fő pillért azonosított be a Frontex tevékenységében. És azt mondta, hogy a tagállamoknak együtt kellene működni. De ön is mondta, hogy ez nem mindig hatékony. Néha az eszközöket harmadik országok alkalmazzák. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy a stokholmi program, amelyet nemrégiben fogadtak el, Ennek keretében ugye a Frontex hatásköreit kibővítették. Akkor a tagállamok közötti együttműködés miért nem hatékony? Ez a tagállamokon múlik, önökön múlik. Hogyan lehetne ezt elősegíteni? Tavares úr. Well, it's based to comply. Nos, úgy tűnik, hogy kifizetődő, ha kapasz, hogyha panaszkodik az ember. Ön azt mondta, hogy ne aggasszon minket az erőforrások csökkenése. Hát én tudnám, hogy mit csináljunk az extra pénzekkel. Itt nem tehetetlen teherszállításról beszélünk, itt emberekről beszélünk még, az olyan operációkban is, mint a Hammer kalapács elnevezésű. Miért nem támogatjuk azokat, akik éheznek, vagy akiket üldöznek? Ők lehetnek-e bona fide menedékesek? Illetve milyen nemzetiségűekről van itt szó? Hogyan akarják beazonosítani őket? Interjúkat akarnak csinálni velük? hogyan akarják kideríteni a valós nemzetiségüket, nemzetiségüket, és hogyan akarják felfedni, ha valaki valótlant állít. Hogyan biztosíthatjuk, hogy akit valóban üldöznek, azt ne fordítsuk vissza a saját országába. Ezen kívül a Frontex működjön együtt az ENSZ főbiztosságával. A Frontex hogyan tehetné ezt meg? Köszönöm. Sì, l'ultimo intervento è quello dell'onorevole Crocetta. Utolsó kérdés, Crocetta úr. Eh, ha fatto riferimento nella, nella sua analisi. Az előadásában ön említette azt a tényt, hogy a földközi tenger területén Málta és Olaszország tengeri határainál lelassult a Frontex tevékenysége, sőt néhol be is szüntették ezt. és itt akkor nem csak szigorúan véve a tengeri tevékenységeket érintette. Ami engem illet, szerintem amúgy sem avatkoztak be itt soha. Ha megnézzük a migrációs trendeket a régióban, akkor láthatják, hogy mindig Máltára és Olaszországba érkeztek a menekültek. A helyzet most sem változott, ennek van pozitív és negatív oldala is. A kétoldalú egyezményekben, amelyeket egyes tagországok kötnek harmadik országokkal, néha károsan hatnak a jelenlegi helyzetre. Fölmarul a kérdés, hogy ami az ellenőrzést illeti, van-e közös frontunk, van-e közös elképzelés, van-e közös politika az emberi jogok elismerése területén legalább. Figyelembe véve, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy honnan, hová megy az ember, lehet, hogy Görögországból indul, és Törökországból, és Belgiumba jut. A bevándorlás nem kifejezetten egy vagy másik tagországra hat. Úgyhogy ennek fényében a kérdésem a következő nem gondolja -e, hogy itt inkább európai szintű politikákról kellene vitatkozni, amely egységesebb? Ne kétoldalú egyezményeket kössünk más országokkal. Amikor Líbia kérdésével foglalkozunk, és azt tekintjük, hogy az EU aláírt egy egyezményt Líbiával, mint harmadik országgal. Elnök félbeszakítja, be kell fejeznie. Folytatja az a kérdésfeltevő, Líbia pedig nem tartja tiszteletben az emberi jogokat. Akkor Európa rossz irányba halad. Következő hozzászóló. Verzset asszony, parancsoljon. Hát, elnök asszony, elnézést kérem, hogy elnézést kérek, hogy hozzászólok, de elfogadhatatlan, hogy pont a GUE részéről hagyják ki azokat, akik hozzá akarnak szólni. Úgyhogy engedje meg, igazgató úr, hogy néhány kérdést feltegyek a mérleggel kapcsolatban. Valóban technikai jellegű ügynökség a Frontex. De hát az a mód, ahogy ön bemutatta itt a dolgokat, hát az eléggé lehűtött minket. Ugyanis úgy tűnik, hogy önök ugyanúgy készítenek mérleget, mint hogyha akármilyen másik témáról lenne szó, mint hogyha valamilyen tárgyakról lenne itt szó, arról, hogy felhasználjuk a hiteleket, arról, hogy hatékonyak vagyunk, de hát itt nem tárgyakról van szó, hanem emberekről és emberi jogokról. Hát itt élő emberekről beszélünk. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy mi történik a határokon dolgozók továbbképzésével, ezzel a kapcsolatban egy kollégám már feltett egy kérdést, úgyhogy vele együtt várom a választ. És még két dolgot engedjenek meg. Az egyik az az, hogy amikor az emberi jogsértésekről beszélünk itt Európán belül, akkor elfelejtünk beszélni azokról az országokról, amelyekkel már van valamilyen partnerségi megállapodásunk. És amikor pedig arról beszélünk, hogy melyek az illetékessége rendelkező intézmények, akkor ön úgy nyilatkozott, mintha a parlament nem lenne illetékes intézmény, az emberi jogokban pedig szerintem igenis az. Amikor azt mondjuk, hogy az illetékes hatóságokhoz intézményekhez kell fordulni, hát ne hagyjuk már ki a parlamentet, és ami pedig az emberi jogi kérdésekben elindított továbbképzéseket illeti, itt is szerepet kell játszania a parlamentnek. És akkor most távirati stílusban beszéltünk a nemzetiségről. Mit ért ön a nemzetiség és az állampolgárság alatt? Aztán az elfogatásokkal és a letartóztatásokkal kapcsolatban mondja már meg nekünk, hogy milyen alapon születtek meg ezek a letartóztatások. Utána azt mondta, hogy az illegális határátlépések csökkentek az EU-ban, de hát mi mindannyian tudjuk, hogy a probléma nem szűnt meg, csak átment más országokba, más harmadik országokba. Elnök úr, mindjárt befejezem, mondja hozzászól. Az elnök azt kéri, hogy konkrétabban kérdezzen, különben meg fogja szakítani. Verzsiát azt, hogy folytatja a Fehér Oroszországgal, Marokkóval és Tunéziával vannak megállapodásaink, ezekkel mi történik? És azt is szeretném megkérdezni, hogy mi történik azokkal a migránsokkal, akik nem értenek egyet azzal a határozattal, amit meghoztak velük szemben. Hogyan tudják ők megvédeni magukat? Köszönöm szépen, Lejtinen úr, parancsoljon. Köszönöm. Sajnos Encsú úr kérdését hát nem egészen értettem. Hogyha arra vonatkozott, hogy közös feltáró csapatokat állítunk-e fel, a válasz arra, hogy nem. Nem ez a célunk. Úgyhogy ezt szerettem volna tisztázni, de nem egészen értettem a kérdést. A stokholmi programot illetően természetesen ez a több éves programunk, és a Frontex nagyon nagy szerepet játszik ebben a programban. És a stokholmi program is nagy szerepet játszik a mi tevékenységünkben. A Lisszaboni szerződés erősítette azt a meggyőződést, hogy a határellenőrzést különböző célokra lehet felhasználni sok területen. Ez a fő következménye. A tagállamok aktívabbak lehetnek. Ez az egyik fő alapelve a Stockholmi programnak. De legyünk türelmesek. Nem is olyan régen jött létre a szisztematikus együttműködés, a kérdés csak az, hogy a mélységével, a változások mélységével és gyorsaságával elégedettek vagyunk-e, vagy drasztikusabb fejleményeket kellene elvárnunk. A kérdés a belépés visszautasítását illetően. Szeretnék egy dolgot tisztázni a Frontex nem az az európai ügynökség, amely eldönti, hogy milyen eljárást kövessünk. Amikor a határőrök a koordinált, összehangolt tevékenységek során elfognak illegális belépőket. Mindig a tagállamok döntik ezt el. mint a menedékességi kérelem, mint a letartóztatások, fogvatartások esetében, minden az adminisztratív eljárásokat illetően. Mindig az anya ország, az irány ország dönti ezt el. Nem a Frontex. Ezt szeretem volna tisztázni. Ez az egyik oka annak, hogy nem tudunk közvetlenül kihatni arra, hogy a tagállamok hogyan lépnek arra törekszünk, hogy hosszabb távú célokat vezessünk be, oktatás, célok, kitűzése, stb. Ez a mi megközelítésünk. Ez vonatkozik a menedékességre is, és az emberi jogokra is. Nagyon jó, hogy hallottunk az ENSZ főbiztosságáról. Van egy együttműködési egyezményünk, mind a fő, fő igazgat, mind a főbiztosággal, mind más szervekkel, és az ENSZ-et szisztematikusan bevonjuk a képzéseinkbe. Sajnos itt most nem tudok beszámolni ennek a tartalmáról, de ha akarják, később megkaphatják ezt az információt. Van egy liazonos összekötő tisztjük, napi szinten együttműködnek velünk, tehát napi az együttműködés az Európai Emberi Alapvető Jogok Ügynökségével is. Tehát valóban nagyon komolyan vesszük ezt a dolgot, és mindent megteszünk, amit tudunk annak érdekében, hogy biztosítsuk az emberi jogok tiszteletét a határellenőrzések keretében. Az európai politikákat illetően szerintem láttuk, hogy annak pozitív hatása van, hogy európai működési együttműködések léteznek, és a kétoldalú egyezmények pozitív hatásait is. Nem lehet feltenni a kérdést, hogy melyiket támogatjuk jobban. Ami fontos az az, hogy együtt tudjunk működni a harmadik országokkal. A prioritásunk az, hogy mindent megtegyünk, hogy harmadik országokkal a Frontex együttműködjön, és ne a tagállamokon keresztül történjen ez az együttműködés. Remélem minden kérdésre választottam. Köszönöm. Bene, grazie, eh, direttore, per la... Köszönöm szépen. Köszönjük, igazgató úr, hogy ennyire őszinte volt. Mindenkit megkérn- megkérném önt, hogy maradjon itt, mert most egy olyan napi rendi pont következik, a hatos, amely szintén ehhez kötődik. A Schengeni határokat illetően ezek felügyeletét. Az együttműködést, amelyeket az Európai Ügynökség koordinál. Sì, consiglio il signor Burgos dopo la, la commissione. Prego. Most pedig a tanács képviselőjének adnám meg a szót. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todo el mundo. Tanács először. Eh, nosotros en el Consejo hemos recibido... Köszönöm szépen a szót, és én is kellemes délután kívánok mindenkinek. Megkaptuk a bizottság javaslatát valamikor december közepén, és természetesen rögtön megkezdtük a munkát, hogy a lehető leggyorsabban megállapodásra is tudjunk jutni. Ugyanis nagyon rövid határidőkkel kell dolgoznunk ebben a témakörben. Több hivatalos, illetve nem hivatalos ülés is volt ebben a kérdéskörben, és természetesen folytatjuk a munkát, és reméljük, hogy nem sokára megegyezésre juthatunk majd. Minden esetre azt már most elmondhatom, hogy nagyon nehéz a munka. Nagyon érzékeny kérdéseket kell megvitatnunk, és a ma délutáni hozzászólások is ezt egyértelműen megmutatták. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy vannak itt olyan általános politikai alapelvek, amiket nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Egyébként ezek már az 562 per 98-as dokumentumban is szerepeltek. Ez volt tehát az első olyan dokumentum, ami ebben a témakörben elfogadásra került. Itt tehát megtaláljuk azokat az alapelveket, amelyeket a tanács és a parlament már megállapított. Ugyanakkor több fontos szöveget is figyelembe kell vennünk, és azt is meg kell néznünk, hogy más és más politikai problémák merültek fel a különböző tagállamokban a nemzetközi tengeri jog kérdéseit is figyelembe kell vennünk, és meg kell néznünk azt, hogy milyen hatása lehet a nemzetközi tengeri jognak a mi jelenlegi döntéshozatali mechanizmusunkra. Meg kell találnunk azokat a megoldásokat, amelyekkel minden tagállam egyetért, és amelyek az emberi jogok figyelembevételét is garantálják. Ilyen lesz majd az a végső dokumentum, amit a tanács elkíván fogadni. Mint ahogy az imént már említettem, nagyon nehéz feladat áll előttünk, és nagyon szorosak a határidők. De a Koreper már összeült, és már megvitatta ezt a témát, és úgy vélem, hogy a hónap végére már konkrét dokumentumot is küldhetünk ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most az Európai Bizottságé lesz a szó, hogy kiegészítse ezeket az információkat. Tehát lássuk akkor most a részletes információkat az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Ami a háttérinformációt illeti ennél a határozatnál, mint ahogy Leitinen úr is elmondta, nagyon fontosak azok a Frontex tevékenységek, amelyek a tengeri határokkal állnak kapcsolatban, de ezek nagyon bonyolult jogi környezetben mozognak, hiszen nemzeti, közösségi és nemzetközi jogszabályokat is figyelembe kell venni. Ráadásul ezek értelmezésében nagy különbségek vannak a tagállamok között. Ennek a határozattervezetnek tulajdonképpen az a lényege, hogy közös operatív tevékenységeket tudjunk elindítani a Frontexben méghozzá hatékonyabban. Ezen kívül egy egyértelműbb és jobban előre látható jogi keretet szeretnék meghatározni, amiben minden tagállam részt venne. A harmadik célkitűzés végül, de nem utolsó sorban az, hogy az alapvető jogokat mindenképpen garantálni tudjuk, igen technikai kérdésről van szó, nagyon sok technikai részletet láthatunk itt például azzal kapcsolatban, hogy az egyes hajós kapitányoknak hogyan kell fellépniük, milyen döntéseket hozhatnak meg a tengeren a különböző operatív tevékenységek közepette. Tehát igen, technikai jellegű szövegről van szó, és mégis közös megegyezés kell megegyezésre kell jutnunk abban, hogy hogyan tudjuk összehangolni a nemzetközi jogot, illetve a közösségi jogot akkor, amikor egy Frontex tevékenységben több tagállam működik együtt. Báró bizottsági alelnök kidolgozta ezt a határozat tervezetet, és itt a határkódex által átruházott feladatkörökkel is foglalkoznunk kell. A határkódex meghatározza az ellenőrzési feladatokat, és meghatározza azokat az európai szabályokat, amelyeket a Frontex-el való együttműködésben alkalmazni kell. Együtt dolgoztunk a tagállamokkal, méghozzá elég régóta folyik ez az együttműködés. Bonyolult kérdésekről van szó, de mindent megtettünk annak érdekében, hogy közösen tudjuk értelmezni a szabályokat, amelyek működnek. Februárban bemutattuk a szöveget a Határkódex Bizottságnak, és ezek után októberben, elmúlt év októberében elkészült az új szöveg, ezt is bemutattuk a Határkódex Szakbizottságnak. 8 tagállam igennel szavazott, 7 nemmel szavazott, a többi tagállam pedig egyelőre tartózkodott, úgyhogy nem tudtunk itt még minősített többséget szerezni, sem a szöveg ellen, sem a szöveg mellett nem alakult ki minősített többség. Tehát egyelőre még megosztottak az álláspontok, többek között a jogalappal kapcsolatban is, meg kell néznünk, hogy a határozat tervezetbe a kereséssel és a mentéssel kapcsolatos témaköröket bevegyük-e vagy sem. Voltak, akik azt mondták, hogy jogilag nem kötelező érvényű guideline-okra lenne szükség, mások pedig jogilag kötelező érvényű szövegeket szeretnének. Ráadásul vannak eltérések a nemzetközi jog értelmezésében is, ezért is fontos ez a határozat, határozat tervezet. A harmadik téma pedig az, hogy bizonyos tagállamok különbözőképpen értelmezik a hajók kikötésével és a migránsokkal kapcsolatos szabályokat, tehát amennyiben migránsokat, illegális migránsokat találnak egy hajón, akkor hogyan kell eljárni, hol kell kikötni a hajónak, és mi történik a migránsokkal. Tanácsi határozat tervezetre tettünk javaslatot, ezt a tanács most vizsgálja, mint ahogy Burgos úr is elmondta, eléggé szigorúak a határidők, február 7-e a tanács részére, és március 7-e a parlament részére, hogy a parlament is meg tudja vizsgálni ezt a szöveget. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a további kérdéseket. Buzutil úr lesz a következő. Köszönöm szépen, két pontot szeretnék megemlíteni. Az egyik az eljárással kapcsolatos. Számomra nem teljesen értelmű, egyértelmű, hogy mi a jogalapja ennek a kezdeményezésnek, és hogy hogyan kell alkalmazni a komitológiai szabályokat. Úgyhogy, ha itt van valaki a jogi szolgálattól, akkor talán megmondhatná nekünk, hogy ez hogyan működik. Jó lenne, hogyha valaki megmondaná, hogy mi a konkrét jogalap, amivel dolgozunk, illetve hogy az Európai Parlamentnek milyen feladatkörei vannak ezzel kapcsolatban. Ezen kívül, elnök úr, azt is szeretném tudni, hogy a Lisszaboni szerződés volt-e valamilyen hatással erre a határozat tervezetre, hiszen a szöveget Lisszabon előtt dolgozták ki, de a végrehajtás már Lisszabon után történik meg, úgyhogy jó lenne, hogyha valaki megmondaná, hogy mi van a jogalappal és a Lisszaboni szerződéssel. Hogyha nincs itt a jogi szolgálat képviselője, akkor talán írjunk nekik levelet, és válaszoljanak ők is írásban. A második megjegyzésem politikai jellegű. Ami most itt van előttünk, elnök úr, az egy technikai vagy látszólag technikai jellegű kezdeményezés, de valójában nagyon magas politikai tartalma is van ennek a javaslatnak. Úgyhogy szerintem óvatosabban kellene megvizsgálnunk ennek a kezdeményezésnek a politikai behatásait. Ebben a házban számos alkalommal elmondtuk, hogy a szolidaritás, a terhek megosztása nagyon fontos, és azt is tudni kell, hogy a tagállamoknak a felelősséget is közösen kell megosztaniuk, akkor, amikor a migrációs hullámok kezeléséről van szó. De hogyha jól értem, ami előttünk hever, az tulajdonképpen egy tanácsi határozat, ami pontosan azt mondja ki, hogy egy adott tagállamnak kell megküzdenie a különböző problémákkal. Tehát az A, a B vagy a C országnak be kell fogadnia azt, aki az Európai Unió valamilyen külső határán jelentkezik, hogy szeretne belépni. De hát ez ellentétes azzal, amit ez a ház el akar érni. Mi szolidaritást akarunk, de a tanács azt mondja, hogy nincs szolidaritás, szolidaritás az aztán nincsen, egyetlen országnak kell befogadni a határán megjelenő migráns áramlatot. Hát számomra ez teljesen elfogadhatatlan. Úgyhogy jó lenne, hogyha egy kicsit jobban megnéznénk, hogy mik a célkitűzéseink ebben a házban, mielőtt döntenénk erről a határozatról. Köszönöm szépen, Flotrasszony következik. Köszönöm szépen. Ennek a javaslatnak az alapelvei nagyon jók, ezeket szeretnénk elfogadni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a Frontexes esetekben meg tudjunk felelni az emberi jogoknak, a menekültekkel kapcsolatos nemzetközi jognak, illetve a kereséssel és a mentéssel kapcsolatos tengeri jognak. Ez valóban nagyon fontos. De hát felmerült bennem néhány kérdés. Az egyik a Frontex igazgatójának prezentációja után merült fel bennem, hát úgy tűnik, hogy vannak itt komoly akadályai ezen irányelvek működésének a gyakorlatban. A másik kérdés pedig, hogy miről is szólnak ezek az iránymutatások. Hát, hogyha elolvasom ezeket a guideline-okat, akkor azt látom, hogy körülbelül ugyanazt látom itt, ami már egyébként is kötelező a tagállamok számára a különböző egyezmények alapján. Hát akkor nem tudom, hogy minek ez a szöveg. Hát, hogyha azt látjuk, hogy a migránsokat azonnal, ahogy felfedezik őket, vissza kell küldeni a kiindulási államukba, akkor ez ellent mondanak a Genfi szövegnek, hogy valamilyen biztonságos helyre kell ezeket a, a menekülteket eljuttatni. Hát ez ellentmondás. A második dolog, amit szeretnék elmondani, az a menekült joggal kapcsolatos. Hát van itt egy nagyon furcsa eljárás, ami arra vonatkozik, hogy a megmentett vagy észlelt menekülteknél meg kell nézni, hogy őket rendőrségi eljárás alá lehet-e vonni, vagy sem. Hát akkor most miről van szó? Arról van szó, hogy garantálni próbáljuk azt, hogy azok, akik valamilyen módon tengeren próbálnak az EU-ba érkezni, kérhessenek menekült jogot? Mert szerintem itt nagyon rossz terminus technikusokat használunk. Itt annyira homályos a szöveg, hogy nem is értem, hogy miről van szó. Szerintem itt maga az alapcélkitűzés az lehet, hogy jó, de hát a megfogalmazás az teljesen értelmetlen és homályos, főleg, hogyha a Frontex igazgatójától meg azt halljuk, hogy ez nem az ő problémájuk. Köszönöm szépen, Morász úr! Köszönöm szépen, egyetértek a két előttem szólóval, akik azt mondták, hogy nagyon komoly, nagyon politikai és nagyon érzékeny kérdésről van szó. Több dologról is beszélhetnék, kettőt szeretnék kiemelni. A bizottság javaslatának negyedik cikkében azt a helyzetet látjuk, amit a tanács pontosan leírt, itt ugyanis a nem visszafordítás alapelvét látjuk, illetve azt, hogy milyen biztosítékokat kell kapniuk a menekülteknek. De hát ez valahogy nem illik a szövegbe, hát akkor most mik itt az alapelvek? Egyébként pedig a tanácstól szeretném megkérdezni, hogy egyáltalán ennek az esetnek milyen felmerülési lehetőségei vannak, és hogy ilyenkor például a civil szervezeteket hogy lehet bevonni. Muzutil úr pedig beszélt a komitológiáról. Az én értelmezésem szerint a Schengeni Határkódex komitológiai alkalmazásairól van itt szó. És aztán a Lisszaboni szerződés ugye most már teljesen hatályba lépett, és ez újabb feladatköröket ad a parlamentnek, Hát jó lenne, hogyha valaki megmondaná, hogy pontosan mi a feladatkörünk, de szerintem a parlamentnek lesz lehetősége arra, hogy megvizsgálja ezt a szöveget, meg kell néznünk, hogy mennyi határidő van. Úgy gondolom, hogy két hónap, ezt még egy kicsit kellene pontosítani, hogy itt a Libe szakbizottságban ugye milyen lehetőségeink vannak a Lisszaboni szerződés értelmében. Flótrasszony és Buzutil úr is mondta, hogy a látszat ellenére itt nagyon komoly politikai behatásról is szó van. Uh, thank you, Chair. If Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem uh, Fontos meghallgatni a tanácsot is, nekik is ugyanez a problémájuk, de holnap délelőtt a koordinátoraink találkoznak, és nagyon jó lenne, hogyha meg lenne addigra a jog tanács. Tudom, hogy a parlament csak igent vagy nemet mondhat, de ez egy nagyon fontos döntés. Simon aggájaival egyetértek a termelgoztást illetően, de szerintem megállapodásra szükségünk van a guideline-okat illetően, hogy a, a tehermegosztást kikényszeríthessük, a tagállamok részt vegyenek benne, különben ez egy végtelen történet lesz. 2005 novemberében kezdett működni a Frontex, most már 2010-ben, és még mindig a guideline-jairól vitatkozunk. már akkor dönteni kellett volna a guideline amikor a Frontex még nem működött. A bizottság megtett mindent, hogy a tagállamokkal elfogadtassa ezt, de a tagállamok nem akarták elfogadni. Végül pedig azt hiszem, hogy eh, van egy eh, olyan probléma Olaszország és Málta között, amit eh, meg kell oldani ahhoz, hogy ez a megállapodás létrejöhessen. A parlament tudja, hogy merre halad egyébként. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Néhány észrevételem lenne. Buzutil uh, úr felvetésére Többen önök közül uh, írásbeli választ uh, kértek a jogi szolgálattól. Nem tudom, hogy ilyen gyorsan el tudják -e végezni ezt a munkát, mármint a jogi szolgálat. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon mérsékelten, visszafogottan szeretnék hozzászólni ez a témához, szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és a tanácsnak a munkájukért a e fontos kérdésben. Úgy gondolom, hogy ebben a vitában egyértelművé vált itt a szakbizottságban, hogy amikor az európai intézmények nem tudnak megállapodni arról, hogy milyen eszközünk legyen, akkor mindez rajtam csapódik le. Négy-öt éve nem nincsenek meg az eszközök. Hogyha az európai intézmények nem tudnak a guideline-okról, iránymutatásokról megállapodni, akkor mindig én kerülök szembe ezzel a problémával. Tehát mi nem a politikai jellegű problémákat próbáljuk megoldani, hanem a műveletekre koncentrálnánk. Ezért én felhívást szeretnék intézni önökhöz, hogy találjunk megoldást az eszközökre, hogy megfelelő jogalap alapján megfelelően tudjuk működni. Én nagyon örülnék neki, hogyha minél kötelező, erejűbb ö, iránymutatások, guideline-ok -ok, alapján végezhetnénk a munkánkat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig a jogi szolgálatnak adnám meg a szót. Kérem, röviden reagáljanak és aztán majd írásban is legyenek szívesen. Igen, először ugye a bizottság reagált, de hadd mondjam el, hogy Buzutil úr kérdését megkaptuk, és mint mindenki tudja, a komitológiai kérdések mindig nagyon vitás jellegűek és nagyon bonyolultak. Már is szeretnék valamit helyre tenni, mert A parlament már több ízben hangoztatta, illetve többször felvetődött a parlament különböző fórumain, hogy a régi 1999-es komitológiai döntés, amit 2006-ban módosítottak, a Lisszaboni szerződés értelmében nem alkalmazható. Tehát mi úgy ítéljük meg, hogy nem hatályos a Lisszaboni szerződés előtt a komitológiai rezsim keretében hozott döntések hatályosak. A a komitológiai döntések, amelyeket a jogszabályoknak megfelelően hoztak a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt, azok igenis hatályosak. Tehát tavaly december 1 -e előtt hogyha a komitológiai döntést hoztak valamilyen témában, akkor azok a döntések hatályosak. Persze, hogyha a jogalap változott, tehát az a jogszabály, amire hivatkozik a komitológiai döntés, akkor persze a Lisszaboni szerződésnek megfelelően új komitológiai döntést kell hozni. A 291-es cikkében a Lisszaboni szerződés egyébként ki is mondja, hogy a régi úgynevezett komitológiai döntéseket rendelet kell, hogy felváltsa, vagy tehát együttdöntési eljárás keretében a parlament és a tanács között a bizottság javaslatára, és az Európai Bizottság már el is mondta, hogy a lehető legkorábban új szabályozást fog javasolni. Itt most általánosságban beszéltem arról, hogy mi az általános véleményünk a régi komitológiai döntésekről. Ami ezt a konkrét esetet illeti, mm, el kell, hogy olvassuk figyelmesen ezt a dokumentumot, ahhoz, hogy tudjuk, hogy egy komitológiai döntés egyszerű végrehajtásáról van szó, vagy pedig változásról, változtatásról, és akkor fejezetet kell váltani, és Lisszabon alapján kell újra szabályozni, de kérem, hogy adjanak időt ennek a munkának az elvégzésére, és akkor az elnök úrnak megküldjük a válaszunkat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a jogi szolgálatnak a hozzászólást, amit egy komplettebb írásbeli válasz fog kísérni. és úgy gondolom, hogy mindez fontos eh, ahhoz a szavazáshoz is, amihez most késedelem nélkül hozzálátunk. Eh, Szavazásra bocsátom a nyolcas pontot, Európai Bizottság mentesítés, López Aguilar úr. Tudunk szavazni? Néhány másodperc türelmet kérnek? Kérem, készüljenek fel. Elnézést, elnök úr, otthon hagytam a szavazókártyámat. Ha elektronikusan szavazunk, én készfeltartásra szavazhatok? Quindi per chi non ha la tessera, il tesserino, la levata... Nos, kész feltartással is szavazhat, hogyha nincs itt a szavazókártyája. Akkor nyolcas pont. Buzutil úr egyik módosító indítványa. Szavazzunk erről kiegészítve a szóvelivel mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Végső szavazás. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Rendben. Nagyszerű. 9-es pont. Két módosító indítvány volt, Verzsiát asszony módosítója mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második, Buzutilúré, mellette. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Végső szavazás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes. Itt is van egy módosító indítvány szóbelivel, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Végső szavazás mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő pont. Két módosító indítvány. Első, Verzsiát asszonyé mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Buzutilúré mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Végső szavazás. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő. A rendőrségi kollégiumról. Itt három módosító van, az első mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második, Verziát asszonyé mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik buzutilúré mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Frontex 13-as pont. Bozutülé úr módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. A második módosítót visszavonták, a hármas módosító Buzutil úrtól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig Coelho úré lesz a szó, aki megérkezett időközben. Tehát most pedig a hosszú távú vízumokról övé a szó. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban két jelentésünk van. Azért, mert a Lisszaboni szerződés előtt a az együttdöntés eljárás keretében estek bizonyos dolgok, más területeken pedig csak konzultációs jogunk volt. A Lisszaboni szerződést követően együttdöntési eljárásban kell döntenünk mind a két jelentésben. A spanyol elnökség azt javasolta, hogy inkább csak egyetlen dokumentumon munkálkodjunk. Az én javaslatom a következő. Hallgassuk meg a spanyol elnökséget, és ha akar, a bizottság is hozzászólhat. És aztán én szólok hozzá. Köszönöm. Bene, grazie, collega onorevole. Rendben, mondja az elnök. Köszönöm, Koajó úr. A spanyol elnökség a szó. És Burgos. Burgos. Burgos. Burgos úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Coelho úr rávilágított a lényegre. A Lisszaboni szerződés életbe lép, tehát arról van szó, hogy a két kezdeményezést át kell fogalmaznunk. A raportőrökkel tartjuk a kapcsolatot. Úgy tűnik, hogy ahogy Coelho úr mondta, úgy járunk el. Ebbe az irányba haladunk figyelembe véve a már lezajlott tárgyalásokat, a parlamenttel hamar megegyezésre jutunk. Nyilván lesznek kicsit vitás módosító indítványok, de a tartalmat illetően bízunk benne, hogy gyorsan kiegyezünk. Köszönöm, bizottság. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden fogok szólni. A bizottság megerősíti azt, amit Koeljó úr elmagyarázott. Az egyetlen ok, aminél fogva tavaly a bizottság két javaslatot tett, annak tudható be, hogy egyes tárgykörök az együttdöntés alá tartoznak, míg mások konzultációs eljárás alatt voltak, most a Lisszaboni szerződés hatába lépésével eh, a teljes javaslat eh, együtt döntéstárgyát képezi. Ebben az új helyzetben a két különálló javaslat fenntartása már nem indokolt, ezért egyet, egyetértünk a tanácssal és a spanyol eh, elnökséggel, hogy a kettőt vonjuk össze. Köszönöm. Koelyó úr eh, hozzá kíván szólni? Öné a szó. Azt szeretném elmondani, hogy eh, én ezt technikai módosításnak tekintem, de a parlamentnek a fellépését egyértelműsíti, úgyhogy én javaslom, hogy támogassuk a két jelentés összevonását. Szeretnék egyben köszönetet mondani a titkárságnak, a szakbizottság titkárságának, amely már elébe ment a szöveg összevonásnak, és bízom benne, hogy a LIBE minden tagja, az összes kollega megkaphatja az összevont változatot. Január 18-a a határidő a módosítók benyújtására, vagyis egy hét áll rendelkezésre. Tehát a kollégák, akik módosítót kívánnak benyújtani, most kedvezőbb helyzetbe jutnak, mert megkapják az összevont szöveget. Hogyha már megkapták ezt az összevont szöveget, akkor a kollégák a határidőre be tudják nyújtani, tehát a módosítókat, és be tudják tartani a határidőt, amely megállapodtunk. Egységes szövegjavaslat lenne tehát, ahogy a spanyol elnökség javasolja. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy valószínűleg észrevették, hogy a 37-es eljárás jogi szabályzatbeli cikk alapján a jogi szakbizottsággal is konzultálni kell, hogyha a jogalap változik, és ennek nincs akadálya. Köszönöm szépen, Koályó úr! Hogyha a bizottság egyetért azzal, amit Koályó úr mond, akkor folytathatjuk. A határidő január 18-a, január 18-a a konszolidált szöveghez addig lehet módosítókat benyújtani. Köszönöm szépen, Koályó úr. Most pedig térjünk át a következő témára, a büntető eljárásokban a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog. Latford Báron, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint tudják, az a javaslat, aminek én vagyok a jelentés készítője, és amiről egy jelentés tervezetet készítettem tavaly ősszel, a Lisszaboni szerződés miatt okafogyottá vált. Most új eljárást kell lefolytatni Lisszabon alatt, irányelv tervezettel kell foglalkoznunk, a jelentésemről nem szavaztunk sem szakbizottságban, sem a plenárison, mert a határidő még nem járt le. Ez a háttere annak, hogy most a tanácssal együtt döntők vagyunk, és a tanács a Lisszabon hatályba lépését megelőző utolsó napon, november 30-án állásfoglalást fogadott el egy roadmapről, egy menetrendről az eljárási jogok tekintetében. Ez az első ilyen dokumentum, és nagyon szeretném, hogyha fennmaradna a lendülete a tolmácsolási, fordítási jog alkalmazásának. Tudják, én nem a ami döntéshozatal híve vagyok, de most ez a leggyorsabb előrelépés módja. Ne legyen már újabb hatástanulmány, meg mindenféle bürokratikus mozzanat, ami további fél évvel halaszthatja a döntést. Én örülök neki. Nem is tudom, hogy hány tagállamra van szükség, de talán hétre. Igen, tehát, hogy heten egyetértettek a javaslattal, és múlt nyári bizottsági hatástanulmányt újra benyújtották. Tehát a hasznos, pragmatikus módszert alkalmazták, és ez lehetővé teszi most, hogy ne torpanjon meg ez a folyamat. abszolút reális, hogy első olvasatban megállapodásra jussunk, és az egész folyamat a spanyol elnökség alatt lezáruljon. A többi frakció árnyékjelentéstevőivel megállapodtunk, hogy két szóbeli kérdést intézünk, remélem, hogy ezek megmaradnak a jövő heti plenárison. A plegykákkal ellentétben Nincs szándékom visszavonni ezeket a szóbeli kérdéseket. Az igaz, hogy december 1 volt az első szövegváltozat, azt megváltoztattuk, hiszen akkor még nem tudtuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Mivel van egy van lehetőségünk rá, fontos, hogy vitát folytassunk, különösen az új bizottság hivatalba lépésével, illetve a Stockholmi program végrehajtásának akciótervének birtokában van politikai kötelezettségvállalás arra, hogy megvalósuljanak ezek az intézkedések. Nem csak ez, ami első lépést jelenthet, hanem az összes többi tervbe vett intézkedés. Nekem határozott meggyőződésem, hogy a roadmap-ben szereplő minden tétel nem csak szükséges, hanem már régen meg kellett volna csinálnunk, hogyha egyetlen átfogó eljárást akarunk, akkor meg kell értenünk, hogy a politikai realitások miatt ez nem lesz lehetséges, Hát persze a pohár vagy félig tele, vagy félig üres, de meg kell próbálnunk maximalizálni a tartalmat és az előrelépés sebességét. Személyes tapasztalatomról most nem akarok beszámolni, több esettel is foglalkozom pillanatnyilag. Ö, konkrétan az európai elfogató parancs kapcsán Úgyhogy most aztán megmérettetik a, az én támogatásom is, mert én támogattam az elfogató parancsot. Egyes országokban nincsenek meg a megfelelő feltételek. Szóval, hogyha a közvélemény támogatását fenn akarjuk tartani, a közös elfogató parancshoz, meg más intézkedésekhez, akkor a kölcsönös bizalom légkörét ki kell alakítani, fenn kell tartani. Pillanatnyilag ez nincs meg, vagy pedig nagyon ö, hajszálon múlik a megléte. Tudom, hogy kevés az idő, de hadd mondjam el, hogy az október 23 politikai, tanácsi, politikai megállapodásból is kiderül, hogy van egy-két ágas-bogas politikai jellegű ügy, amit eh, még meg kell oldani eh, ezen irányelvtervezet vonatkozásában. Az fontos, hogy eh, kiálljunk amellett, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezmény és esetjog a megvalósításra kerül, a Strasburgi rendszer és a luxemburgi bíráskodási rendszer koherensen tud működni. Nem szabad, hogy a közös ö, joganyag különböző értelmezés alá kerüljön. Az Európa Tanács nagyon hasznos feedback feedback-kel szolgált, véleményem szerint. azt terveztük a keret határozat esetében, hogy a jogalkotási mm, állásfoglalás mellett egy másik állásfoglalás is születne a tolmácsolásról, formításról, ami nem lenne kötelező, egyfajta soft law lenne ez, amit a tagállamok hard law-vá, vagyis kötelező jogszabályjá alakíthatnának át. az állásfoglalás tekintetében és az irányelv tekintetében is felfogható úgy, hogy a parlament együtt döntő szerv. Úgyhogy én megkérdezném a jogi szolgálatunkat, hogy valóban így van-e. Úgy gondolom, hogy a tanács dokumentumából az derül ki, hogy nincs nekünk ebben szerepünk, de azért vizsgáljuk, meg érdemes utána nézni Hát hogy dönthetünk arról, hogy mi legyen az irányelvben, hogyha a ö, tanácsadó, kiegészítő jellegű állásfoglalásban nem szólunk bele. Nem tudunk egy irányelvről úgy tárgyalni, hogy az állásfoglalás tartalmával nem foglalkozunk, és nem tudjuk, hogy mi lesz benne. Szeretném, hogyha a jogi szolgálat utána nézne ennek. Köszönöm. Köszönöm, most pedig a spanyol elnökségnek adom meg a szót. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a spanyol elnökség részéről és a tanács részéről köszönetet szeretnék mondani, hogy ismertethetjük ezt a kezdeményezést. Egyébként már 13 tagállamban ismerik ezt. Ez a kezdeményezés gyakorlatilag visszatükrözi azt a szöveget, amelyet a belügyminiszterek vitattak meg a tanácsban októberben. Ez a bizottság 2009. év júliusi javaslatára reagál. A 13 tagállam, amely a kezdeményezést tette, szeretné, hogy ez a folyamat folytatódna. Nagyon nagy előrelépést értünk el 2009 második fél évében. Most, hogy ilyen jó a légkör, ezzel élnünk kellene, hogy elkerüljük a késéseket, hiszen a Lisszaboni szerződés életbelépése és az új bizottság kinevezése mindenképpen késéseket fog okozni. Talán ez a legelső olyan javaslat, amely együttdöntési eljárásban kerül eldöntésre az igazságügy területén. A spanyol elnökség teljes mértékben együtt kíván működni az EP-vel és a szakbizottsággal a lehető legrugalmasabb módon. Latford bárónő már mondta, hogy első olvasatban szeretnénk elfogadtatni. Ez a javaslat természetesen az első olvasat után nem zárul le, hiszen része egy nagy programnak, amely a büntetőjogi eljárásokat kívánja összehangolni az Európai Unió területén, a 2009. októberében elfogadott úti tervet követően, amely a bizottság javaslata alapján készült. Latford Bárónő is mondta, ez az elnökség, a spanyol elnökség, azért tette ezt a javaslatot, hogy támogassuk a tanácsi javaslatot, és a tagállami kezdeményezést annak érdekében, hogy egy olyan döntést érjünk el, amely az irányelvet szorosan követi. Nagyon fontos, hogy ettől ne térjünk el, hogy az irányelv és ez a javaslat párhuzamos úton haladjon. Tehát ez az álláspontunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig megadnám a szót a bizottságnak. Caroline Morgan él szó. Thank you very much. I would like to... Köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne. Először a bizottság nagyon örül annak, hogy ezt az úti tervet 2009. októberében elfogadták. A bizottság is úgy gondolja, hogy ez eljárás területén már régóta várjuk ezt az együttműködést. Másodszorban a lehető legtöbb intézkedést el kellene fogadni. Öt intézkedés van. Az első érinti a tolmácsolást és a fordítást. Reméljük, hogy a bizottság az úti tervvel kapcsolatban a B-től E-ig terjedő tevékenységeket is javasolja majd. Körülbelül évente egy intézkedést tudunk megvalósítani, a második intézkedés 2010. júliusában kerül meg, megkezdése, és aztán egy év múlva következik a harmadik intézkedés. Ami az A intézkedést illeti, intézményi okoknál fogva nem tudtunk olyan gyorsan haladni, mint a tagállamok. A tagállamok egyszerűen az október 23-ai szöveget szövegezték át. Négyes megjegyzésem. Ez a szöveg a legkisebb közös nevező megközelítését alkalmazza. Most azonban, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett, tovább akarunk lépni, és a legnagyobb közös nevezőt akarjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy talán jobb lett volna, hogyha a bizottság 2009. júliusi javaslatát veszük alapul, ami az eredeti javaslat volt. Ez nagyobb védelmi szintet biztosít a vádlottak számára. Reméljük, hogy a parlamenttel való együttműködésben sikerül ezt elérnünk. hogy a végső szöveg a júliusi javaslatra hasonlíthasson. Végső megjegyzésem az ötödik. Teljesen mindegy, hogy mit fogadunk el, meg kell felelnünk az Európai Emberi Jogi Konvenciónak. A 2009. júliusi javaslatot ezért elküldtük Strasbourgba, hogy az Emberi Jogi Bíróság ott áttanulmányozhassa, hogy úgy mond Strasbourg biztos-e, hogy megfelel az Európai Emberi Jogi Egyezménynek. A mostani szöveget is jóvá kell hagyatnunk a Strasburgi Bírósággal. Egy-két területen a aggodalmaink vannak ezt illetően, valószínűleg nem egyeztethető össze az Európai Emberi Jogi Egyezménnyel. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Romero López kollégája szó. Sí, gracias, presidente, para eh, también. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon fontos javaslat. Nagyon fontos itt, hogy a parlamentnek együttöntési szerepe van. 13 tagállam támogatja a javaslatot. Ez azt mutatja, hogy az Európai Unión belül mi az általános irány, hogy közös erőfeszítéseket kell tennünk. Ebben a tekintetben úgy gondoljuk, hogy ezen a szövegen még dolgoznunk kell, mint hogy ez általában így szokott lenni. A tolmácsolás és a fordítás a bűnügyi eljárások során különösen fontos. Így aztán azt mondanám, hogy a jövőben azt is figyelembe kell vennünk, hogy a bizottság még milyen további jogokkal foglalkozik majd az úti terv keretében. Jó lenne, hogyha a bizottság a teljes programot beterjeszteni, az összes jogot illetően. A kérdésem a következő. Vajon felgyorsíthatjuk-e a folyamatot az úti terv megvalósítására? Különösen, hogy tudjuk, hogy az alapvető emberi jogok kartájához igazodnunk kell hiszen ez a jog a vádlottak számára nagyon fontos, de csak úgy fontos számukra a tájékoztatáshoz való jog a bűnügyi eljárások során. És tudjuk, hogy az egyes tagállamokban eltér ez a jog, ami a vádlottakat megilleti. Úgyhogy a bizottságnak feladata lenne, hogy itt közös normákat jelöljön ki az EU-ban. Tehát, hogyha megadjuk a vádlottnak a tolmácsoláshoz és a fordításhoz való jogot, akkor ne álljunk meg itt, hanem további jogokat is biztosítsunk nekik. Tehát nem járhatnánk-e gyorsabban, ne évente egy lépést tegyünk. Köszönöm. Bene, prima di, di andare oltre poc'anzi nell'intervento. Jó. Akkor mielőtt tovább haladnánk, A jogi szolgálatot említették. Nem tudom. Itt most akkor hozzá tudnak járulni a vitához? Talán megpróbálhatnánk. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy megadja nekünk is a szót. De ebben az esetben Latvolt bárónő rajta kapott, hogy nem készültem fel. Úgyhogy talán egy kicsit tájékozódnunk kellene előbb, hogy pontosan mi a helyzet. És írásos választ tudnánk adni. Ez jó lenne a tanácsnak is, és a bizottságnak is, hogy a két jogi aktus közti viszonyt föltárjuk. Elnök. Igen, köszönöm, persze megértjük nagyon komplex az eljárási garanciák rendszere a szövegben, úgyhogy nyilván ezt át kell tekinteni a Latford báróna. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sajnálom, hogy így letámadtam a jogi szolgálatot, természetesen elfogadható, hogy írásban válaszoljanak, ha ezt meg tudják oldani viszonylag rövid időn belül, akkor ezt nagyra tartanám. Caroline Morgan válasza a bizottságtól nagyon jó volt. Tudom, hogy régóta foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Lehet, hogy elpirul, de ő a hősnője ennek a témának. Got the roadmap adopted, even though... Nagyon fontos az ő érdeme is, hogy az úti tervet elfogadtuk. Ami az eljárási jogot illeti, tudtam, hogy ez a lényeg, de a tanács támogat egy olyan programot, amely a büntető eljárás alá vont személyek jogait illeti. Talán, ha az egy évet nézzük, akkor brüsszeli szemmel nézve ez hihetetlenül gyors egyébként, de egyetértek Romero López kollégával, minél gyorsabban lezárjuk ezt a dolgot, annál jobb. hiszen vannak olyan eljárási jogok, amelyek 15 év után sem kerültek a gyakorlatban megvalósításra. Ez egy iszonyatos szakadék, amelyet le kellene zárnunk. De megpróbálják előbbre vinni ezeket az intézkedéseket. Nem csak a tanácssal szeretnék együttműködni, hanem a bizottsággal is, hiszen ugyanaz a célkitűzésünk, hogy nagyra törő intézkedéseket valósítsunk meg egy területen. Elnök, köszönöm szépen! Akkor most áttérnénk a következő pontra, amely a korlátozó intézkedésekre vonatkozik. az Osama Bin Ladennel, az Al-Qaeda hálózattal és a tálibokkal összekötetésben álló egyes személyekkel, a szemben meghatározott szigorító intézkedések. Emil Boszkurtér szó. De eerste keer dat we hierover praten. Köszönöm szépen, rövid leszek, ugyanis nem most először tárgyaljuk ezt a témát, és nem is utolsó alkalommal. Kedves kollégák, gondolom mindenki emlékszik arra, hogy már elég sokat vitáztunk ezzel a témával kapcsolatban, és egy állásfoglalást már el is fogadtunk a szigorító intézkedések tekintetében. Tulajdonképpen itt nem csak a tartalomról beszéltünk ennek a javaslatnak a kapcsán, hanem a jogalappal is a szakbizottságunk először azt mondta, hogy a 75. cikket kellene alkalmazni, vagyis együttdöntési eljárást, de sajnos a bizottság és a tanács hát nem értett egyet ezzel. Ők a 215-ös cikket javasolták, ami alapján nem lenne együttdöntési eljárás. Mi akkor, amikor ezt a döntést megkaptuk a bizottságtól és a tanácstól, akkor kikértük a mi jogi szolgálatunknak a véleményét, illetve a tanács jogi szolgálatának a véleményét is. Azt a választ kaptuk, hogy minden olyan kérdés, ahol Osama Bin Ladennel foglalkozunk, annak a 75. cikk alá kell tartoznia. December 16-án a legtöbb politikai frakció egyet is értett azzal, hogy a 75. cikket kellene alkalmazni. Ezek után megszületett a parlament állásfoglalása a jogalap témakörében. Mint ahogy elmondtam, volt némi véleménykülönbség, mert a parlament a 75-ös cikket javasolta, a tanács és a bizottság pedig ezzel nem értett egyet. És végül a 1286 per 2009-es szöveg a 215-ös cikket javasolta jogalapnak, de hát ez teljes mértékben ellenébe megy annak, amit a parlament az állásfoglalásában elfogadott, hiszen mi a 75-ös cikket szeretnénk jogalapnak. Ezután a bírósághoz fordultunk, a szerződés 263. cikkének értelmében. Tehát a bíróságot kértük, hogy vizsgálja felül ezt a döntést az illetékes bizottság, a Juri Szakbizottság, és a Juri Szakbizottság a parlament elnöke részére elkészít majd egy ajánlást ebben a kérdésben. És végül is ezeken a kereteken belül kell nekünk is, mint szakbizottság elmondani a véleményünket, és mindenkit arra kérnék, hogy a Júri által elkészített véleményt majd mindenképpen támogassuk mi is. Elnök, van ellenvetés Boszkurt kollégánk javaslatával kapcsolatban? Nem látok ellenvetést, akkor így fogunk eljárni, ahogy ez elhangzott. Tehát akkor a Júri elkészíti a véleményét, mi pedig ezt támogatni fogjuk. Egyetlen napirendi pontunk van még a tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás. Hát az előadónk nincs itt, de Búzutil barátunk, mint mindig, itt van, és már is övé a szó. Köszönöm szépen. Hát elolvastam a háttér dokumentumot, és az előadó nem mondta, hogy ez itt, de hát hogyha jól értettem, akkor ma mindössze arról van szó, hogy a tanácstól információt kell kérnünk, hogy hogyan áll a munka jelenleg a tanácsnál. Úgyhogy tulajdonképpen akkor csak a tanácsnak adjuk meg a szót, és mondja el a tanács, hogy mi a helyzet, és kész. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor a tanácsi a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatást adjak ezen dosszié jelenlegi állásáról. Gondolom, hogy mindenki ismeri ezt a témakört, hiszen a parlament már elfogadott egy jelentést ezen eljárásokról. Ez a szöveg nagyon fontos alap dokumentum, a migránsok tartózkodási és munkavállalási engedélyével kapcsolatban. Nézzük, hogy mi is történt. 2007-ben született meg az alapszöveg, aztán a tanács ezt megvizsgálta a szlovén elnökség alatt, francia, majd cseh elnökség alatt. És a tanács mindezen tárgyalások után nem tudott közös megegyezésre jutni, ugyanis egyhangulag kellett volna elfogadni ezt a szöveget, de ez nem sikerült. Tehát még egyszer mondom, nem sikerült olyan közös álláspontra jutni, ami minden delegáció számára elfogadható lett volna, így az egyhangú döntés nem született meg. Nagy vonalakban tehát ez történt eddig. Úgy tűnik, hogy két érzékeny pont van. Volt egy olyan államcsoport, tagállamcsoport, amely azt mondta, hogy az az irányelv, ami az egységes kérelmekre vonatkozik, minden olyan munkavállalóra vonatkozzon, aki munkát szeretne vállalni itt az Európai Unión belül. Voltak olyan tagállamok, akik a biztonságot próbálták az előtérbe helyezni ezen irányáv kapcsán. Ami Olaszországot illeti, Olaszország azt mondta, hogy minden munkavállaló, aki az Európai Unióban dolgozik, ugyanolyan garanciákat és jogokat kell, hogy kapjon. Csak hogy voltak ezzel szemben más tagállamok is, akik azt mondták, hogy a cseh elnökség alatt benyújtott szöveg kizárólag procedurális eljárási kérdésekkel kell, hogy foglalkozzon, csak azzal, hogy milyen eljárásban kell kiadni ezeket a kérelmeket, és hogy nem kell belemenni az olyan részletekbe, hogy kinek milyen garanciái és milyen jogai vannak a munkavállalók között. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy most már a Lisszaboni szerződés érvénybe lépett, és ezáltal radikálisan megváltozott a helyzet ugyanis a parlament sokkal aktívabb módon vehet részt a döntéshozatalban az együttdöntési eljárás kapcsán. A tanácsnál is voltak változások, ugyanis mostantól minősített többség kell az ilyen jellegű döntések elfogadásához. Mindannyian tudjuk, hogy a bizottság a parlamenthez intézett közleményében A 2007-es szövegből indult ugyan ki, de ehhez képest nagyon sok változtatás is történt. Aztán, hogy mi történik majd a spanyol elnökség alatt, ez a, ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a spanyol elnökség számára prioritás ez a kérdés. Már többször is elmondtuk itt a LIBE szakbizottságban, hogy mindenképpen megpróbálunk előrelépni, és figyelembe vesszük a stokholmi program előtti, illetve utáni időszakot. Egyébként úgy véljük, hogy az irányelvet mindenképpen le kell zárni, mielőtt még más hasonló kapcsolódó irányelvek tárgyalásába belekezdenénk. Az elkövetkezendő hónapokban az idény munkásokról kell beszélnünk majd, de előtte jó lenne, hogyha lezárnánk a jelenlegi kérelmekre vonatkozó irányelvet. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a leggyorsabban és a leghatékonyabban tudjunk dolgozni, és együtt működni önökkel is. Köszönöm, mondja az elnök, az Európai Bizottság a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok mindent nem tudok hozzátenni ahhoz, amit a tanácsi elnökség elmondott. Csak arra szeretnék én is emlékeztetni, hogy valóban 2007-ben egy nagyon ambiciózus javaslattal álltunk elő. Gondolom, hogy mindenki ismeri ezt a javaslatot, erről elkészült egy első vélemény is, mint ahogy azt a tanácsi elnök elmondta, nem született a tanácsban egy hangú döntés. Aztán az új intézményi és jogi kontextusban szeretnék én is még valamit elmondani, különösen a jogi kontextussal kapcsolatban ugyanis a 73-as cikk a szerződésben most sokkal pontosabb azon harmadik országbeli állampolgárok jogaival kapcsolatban, akik itt tartózkodnak az Európai Unióban. A tanács korlátozó jellegű döntései most már nem érvényesek, tehát most már az új jogalappal kell dolgoznunk, a 79-es cikkel, és így kell meghatároznunk a harmadik országbeli állampolgárok jogait. Mint ahogy elhangzott, már nagyon fontos javaslatról van szó, ez egy keretjavaslat, és itt tulajdonképpen nem arról van szó, hogy a harmadik országok állampolgárait milyen módon fogadjuk, hanem arról van szó, hogy a kérelmezési eljárás legyen egységes eljárás, és így kaphassanak egyszerre tartózkodási és munkavállalási engedélyt. Így azok a jogok, amiket biztosítani szeretnénk, azok nagyon fontosak a bizottság számára természetesen a munka körülmények is fontosak, az elbocsátás, a társadalombiztosítás, a bérek, illetve a különböző diplomák és végzettségek elismerése, tehát ez is nagyon fontos a harmadik országból származó munkavállalók számára. Ugyanúgy kell őket kezelni, mint a nemzeti munkavállalókat az adott országban. Ezzel kapcsolatban egy politikai kérdésre is szeretném felhívni a figyelmet a stokholmi programon belül. Itt ugyanis kimondjuk, hogy a harmadik országbeli állampolgárokat, akik szabályosan, legálisan tartózkodnak az Európai Unióban, ugyanúgy kell kezelnünk, mint a nemzeti állampolgárokat. Ez nagyon fontos a stokholmi program kereteimből, és ez új lendületet adhat ennek a javaslatnak is. Mint ahogy az elhangzott, a bizottságban több kompromisszum született, és így az ambíciókat egy kicsit leengedtük az eredeti célkitűzésekhez képest. Először is az egységes kérelemmel rendelkezőkről beszéltünk, és bár a bizottság elmondta, hogy ezt a korlátozást nem tudja elfogadni, nem született meg a végső döntés. Egyébként a mi álláspontunk nem változott, mi nagyra törő irányelvet szeretnénk, a migránsok egységes bánásmódját szeretnénk megvalósítani, és mi nem csak az egységes eljárásban megszerzett uh, engedélyek, engedélye rendelkezőkről szeretnénk beszélni, hanem minden egyes harmadik országbeli állampolgárról. Tudom, hogy az eljárások változni fognak, és természetesen nyitottak vagyunk, hogy a parlamenttel is és az elnökséggel is együttműködve megtaláljuk a megfelelő megoldásokat. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Köszönöm a nagyon pontos hozzászólást ebben a bonyolult témában, annál inkább bonyolult ez, hogy a politikai, intézményes és jogi körülmények megváltoztak, de ettől még a fontos döntéseket meg kell hozni, és gyorsan meg kell őket hozni elhalasztjuk ennek a témának, hogy elnapoljuk ennek a témának a megvitatását a következő időpontig, és a titkárság előkész, előkészíti majd a kérdést. Ezzel lezárjuk ülésünket. Köszönöm szépen a figyelmüket, részvételüket.